chers collègues, je vous propose de commencer notre ordre du jour. Kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük be a, meg a munkánkat, ne vesztegessük az időt. Először is le kell folytatnunk az eszmecserét, le kell vonnunk a tanulságot a tegnapi ügynökségi témáról, és most következnek a mentesítések. Van néhány módosító indítvány, amivel kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet. Napirend 13. pontja, 2002 évi mentesítés, EU általános költségvetése. Itt három módosító indítványt kaptam. Az első nem okoz számomra nehézséget. Második. Másodikkal kapcsolatban természetesen a mintákkal kapcsolatos műveletek kezelését el tudom fogadni. Őri úr azt javasolja, hogy az eljárást korlátozzuk, és hogy egyszerűsített eljárást kell alkalmazni. Utolsó módosítás, Ebben a módosításban az szerepel, hogy az egyszerűsített költségelszámolási módszerek csökkenthetik a hibák gyakoriságát. Most ezzel kapcsolatban nem akarok vitát indítani, de valójában nem igazán vagyok meggyőződve itt az indokokról. 14-es pont, illetve 14-es napirendi pont az Európai Képzési Alapítvány 2002 évi mentesítése. Alap. Európai Képzési Alapítvány. Kettő módosító indítványt kaptam. Az első 2012. december 31-ig a pénzügyi helyzet egyetemi bemutatása. Itt ez valójában pontosítás, úgyhogy ezt elfogadom, nem gond. És az eljárás csak kapcsolatban, ugye ez nem gond a másodiknál. Azt szeretném elmondani, hogy mivel itt a képzési alapítványról van szó, a 2013-as évvel kapcsolatban probléma van. Tudom, hogy ott, tehát most 2011-es mentesítésről volt szó, nem biztos, hogy 2015-ig várni kellene a problémák rendezésével, és mivel pont az Európai Képzési Alapítványról van szó, egy szóbeli módosított javasolnék, hogy Madeleine Szerben asszony megbízását újítsuk meg. Madeleine Szerben asszony az igazgatója, és nagyon jó munkát végez az ügynökség vezetőjeként. A megbízásnak a megújítása abszolút nem átlátható módon történt a kép- európai képviselők tekintetében, parlamenti képviselők tekintetében, ezért az ügynökség igazgatósági elnökével kell ezt tisztázni. A választott képviselő akit az Európai Parlament jelölt ki, részt vett azon az igazgatósági ülésen, ahol Szerben asszony megbízását megújították. De hát ahogy tudják, hogy Szara Parkin asszonyról van szó konkrétan, tegnap hosszasan beszélt, és ezzel meg is akadályozta, hogy az európai parlamenti képviselők felszólaljanak, és egyébként pedig elhagyta az ülést, és soha nem számolt be arról, hogy itt kinevezésről volt szó. Ez egy valós probléma. Amikor tudjuk, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés, és tudjuk, hogy az európai parlamenti képviselők horizontális módon fontosnak tartják, hogy az ügynökségek tekintetében az illetékességüket, a hatásköreiket gyakorolni tudják, ezért nem elfogadható egy ilyen eljárás. Ezért szóbeli módosított javaslok, ha elfogadják. Remélem, hogy holnap délig ezt meg tudom fogalmazni, mert úgy gondolom, hogy ezt vagy ma szavazunk erről? Nem, nem ma szavazunk, úgyhogy erről majd egy szobali módosítót fogok összeállítani meg kéne ragadni a mentesítés alkalmát arra, hogy ezt az üzenetet megfogalmazzuk. Aztán 15-ös pont. Európai Munkai Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökség, a Bilbao ügynökségnek a mentesítése. Itt nincsenek, nem nyújtottak be módosító indítványt, és a mentesítést megfelelő módon le tudjuk folytatni megfogalmaztuk az aggájainkat a tekintetben, hogy nincs megfelelő stratégia, a bizottság nem újította, nem frissítette a stratégiáját. És így már is a 16-os pontra tudunk rátérni. Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért. Ennek az ügynökségnek a mentesítéséről van szó. Tehát ez a Eurofund alapítvány. Itt azért elég sok módosító indítvány van. A, ez könnyű, mert a nagy részét támogatni tudom. Végig tudjuk nézni. Sergio Gutierrez Prieto módosítója azt javasolja, hogy az alapítvány helyett pontosítsuk, hogy Eurofund, ez semmi gond. Kettes, Marian Harkin részéről, ami itt felhívja a módosítóban a figyelmet a kolléga arra, hogy mi is az alapnak a munkája, körülmények egyes tagállamokban folyamatosan romlanak, úgy gondolom, hogy ezzel senki nem fog felszólalni. Hármas eh, Sergio Gutierrez Prieto részéről itt eh, ez az első módosítónak a következménye, hogy ugyanez igaz a négyesre, és ezeket tehát tudom támogatni. Ötös eh, Marian Harkin részéről a számövőszék beillesztje a, beillesztje a kontextusba, hogy a számvevőszék ...2012-es adozás évre vonatkozóan Maria Harkin hangsúlyozza, hogy december 31-ig a pénzügyi helyzet egyetlen bemutatásra került. Ezt támogatom. Hatos Őri Csaba módosítója. Itt az szerepel, hogy az egyes és a kettes cím. A említett panaszok tekintetében itt javítás történt, ezt el kell, hogy ismerjük hetes Sergio Gutiérrez Prieto részéről ez szintén az 1-es, 3-as, 4-es módosít a következménye, úgyhogy természetesen támogatom. 8-as ugyanaz a képviselő nyújtotta be, a transvestális aggályt hangsúlyozza, de hozzáteszi azt, hogy a számvevőszék által a felvételi eljárások átláthatóságát érintett összes ajánlást végrehajtották ezt is támogatni tudjuk, ezt a módosítót is úgy gondolom. És az Eurofundról most át is térnék a 17-es pontra, a SEDEFOP ügynökségre. Itt három módosító indítvány nyújtottak be. Maria Harkiné az első. Hát igazából ez az Aerofondal kapcsolatos módosítójának a megfelelő szöveg itt ebben a szövegben is, az hangsúlyozza, hogy új képzési módszerekre van szükség. Kettes, ez szintén a Marian Harkin Eurofondos módosítójának a um, itteni szövege. 2012. december 31-ig a pénzügyi helyzet egyetlen bemutatásra került. Hármas Ricsaba módosítója itt kifejezze sajnálatát, hogy a, az előző évben felismert hiányosságokat nem orvosolták kielégítően. A helyreálltási munkák során akkor ezt nem tudom javasolni. A 18-as. Itt négy módosító van. Egyes. Őri Csaba módosítója. Ez nem okoz problémát, ezt támogatom. Aztán három módosító ugyanazzal a bekezdéssel kapcsolatban, hármas bekezdéssel kapcsolatban Szerzső Gutierrez Vieto, Őri Csaba és Marian Harkin nyújtották be ezt a három módosítót. Ezzel kapcsolatban egy kompromisszumos módosítót javaslok, amiben mind a három módosító tartalma szerepel. Hangsúlyozza az együttműködés fontosságát az ügynökségek között, azért, hogy megfelelően végezzék a munkájukat, akkor pontosítja, hogy az együttműködésnek mi az alapja, cselekvési terv, kutatási projektek, kutatási jelentések és vizsgálati módszerek. És ez a közös munka konkrét eredményeket kell, hogy hozzon. Most tehát így bemutattam a módosítókkal kapcsolatos véleményemet. új információkat kaptam, ezért nem tudtam még véglegesíteni a módosítókat. Az ETF helyzetével kapcsolatban mindenképpen valamilyen módon meg kell, hogy fogalmazzuk. Madeleine Szerbán megbízása, megújításával kapcsolatos körülményeket. Még egyszer mondom, hogy abszolút kiválóan értékeljük az ő munkáját, tehát nem ehhez van köze a kérdésnek, úgyhogy támogatom teljes mértékben az igazgatónő munkáját. Úgyhogy ezzel most lezárom a hat jelentés bemutatását, és már is átadom a szót Ranok Szárkász úrnak. És justamente sobre ET. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az etf el kapcsolatban szerettem volna még valamit kérdezni a képzési alapítványjal kapcsolatban. Nagyon sok minden elhangzott. A szóbeli módosítóval szavazunk, és azt gondolom, hogy erőfeszítést kell tennünk Azért, hogy ne legyenek téves értelmezések, És az eljárást illetően kemények vagyunk, viszont Szerben asszony munkáját nagyra értékeljük, és én azt szeretném, hogyha a tartalmi és a formai részt itt egymástól elkülönítenénk. Őri Csaba. Köszönöm a szót. Elnök asszony, egyetlen egy ponthoz szeretnék hozzászólni, ez a a 2012-es pénzügyi évnek az általános költségvetés végrehajtására szóló ö, ö, tervezet, ahol is, ö, ha jól értettem, elnök asszony úgy értelmezte a módosítómat, itt most a hármas ö, ö, módosító, amely egy új hatodik bekezdés vonatkozik, pontosabban annak a második részét, mi szerint én azt gondolnám, hogy ezzel szaporodnak a, a, a szabályok. Én nem ezt mondom. Én azt mondom ebben, hogy miközben jó az egyszerűsített eljárás, ugyanakkor azt is jelenti, hogy bizonyos részleteket nem fogunk megismerni, nem lesz előttünk, és ha hiba van, akkor az is rejtve marad. Ez nem azt jelenti, hogy több ö, módosító, hogy több hibára gondolok, csak arra, hogy ami az egyszerűsített eljárás keretében Euh, est-ce qu'il y a un représentant de la Commission? bizottságot euh, képviseli most itt valaki, aki szót szeretne kérni? Ah pardon, mais je, je, comme vous aviez cessé de parler, j'ai cru que vous aviez terminé. Mais... Mivel abba hagyta a beszédet, azt hittem, hogy befejezte mondandóját. Lehet, hogy nem figyeltem eléggé, és ezért szakította félbe a mondandóját. Parancsoljon, teljesen odafigyelek. Hogy magának az eljárásnak az lenne a következménye, hogy megszaporodnak a, a, a hibák vagy a, a szabálytalanságok, csak az, hogyha netán vannak szabálytalanságok, azokra nem derül fény, hisz az egyszerűsített eljárás miatt bizonyos határ alatt nem találkozunk a részletekkel. Tehát az azért két különböző interpretáció. Ennek ellenére nem tartom annyira kardinálisnak a kérdést. Ha tényleg van, van valami egyéb más szempont is, amiért a, a, a, a bizottság ezt nem tartja jónak, én kész vagyok ezt a második felét visszavonni a kompromisszum érdekében. Csak világosan akartam tenni, hogy mi, a, mi volt a motivum, mi a probléma a módosító esetén. Köszönöm. Teka. Rendben. A bizottságnak is lehetőséget adunk, hogy elmondja a véleményét, és lehet, hogy reagál az ön felvetésére is, illetve a kinevezést illetően is. Hallhatunk valamit a bizottságtól. A két eh, módosító összefügg. A bizottság nevében ki szeretne szót? Köszönöm, elnök asszony, szeretnénk kommentállal élni, mert az egyszerűtett eljárásra kitérni. A korábbi mentesítési eljárás ajánlásokat követve ettől a bizottságtól az elmúlt két évben jelentősen egyszerűsítettünk, annak érdekében csökkentsük az administratív terheket, illetve azért, hogy csökkentsük a hiba arányt. Az egyszerűsítést feltétlenül támogatjuk a jelenlegi időszakban, és más a 2014-20-as időszakot érintő egyszerűsítést is végeztünk. A pozitív erőfeszítések megerősítették azt, a 2012-es jelentést illetően is, ahol felhívják a figyelmet ennek következményeire, nem csak ami az adminisztratív terek csökkentését illeti, hanem ami a hibarány csökkentését illeti is. Ezt sikerült az elmúlt két évben jelentős módon csökkenteni. Meg vagyunk győződve arról, hogyha megtartjuk a módosítókat, akkor az egyszerűsített eljárást jobban erősítheti a két módosító, ami az ETF-et illeti, a képzési alapítványt, az EAK főigazgatóság feladata, hogy ezt kommentálja, hiszen a foglalkoztatási túl nem kaptunk semmit ezzel kinevezéssel kapcsolatban. Köszönöm. Euh, Rendben, köszönöm ezeket a pontosításokat. Kedves Őri Csaba, következőt javaslom. Azt gondolom, hogyha egyszerűsíthetünk, akkor az Európai Bizottságotról nem lehet feltételezni azt, vagy gyanítani, vagy az ügynökségekre is ugyanez igaz, hogy lazák lesznek, illetve nem megfelelően végzik az ellenőrzést, a teljesok felügyeletét, ami a közpénzek kiadását illeti. Tehát az összes e, érintett arra késztet bennünket, arra kér bennünket, hogy jobban egyszerűsítsünk, többet egyszerűsítsünk. De fontos az is, hogy ne merüljen fel a visszaélés kockázata, illetve a rossz menedzsment, a pénzek rossz kezelése. Az egyszerűsített eljárás segíthet az adminisztratív terhek csökkentésében. Én ebből indulnék ki a széke megjegyzéséből, amely pozitív megjegyzés, és ez a második résznek az értelme is a hatos bekezdés második részének, amelyet ön törölni szeretne. Én ezt sajnálatosnak tartanám. Én azt javaslom, hogy esetleg visszavonná a második módosítóját, és ellentételezésként a hármas módosítóban lehetne egy kicsit a szöveget módosítani, azért, hogy az elővigyázatosság elve továbbra is megmaradjon, de fontos, hogy úgymond egy picit hátra is lépjünk a hármas eredeti módosítóhoz képés, képest. Remélem, hogy az új javaslatokkal majd vissza tudnak térni hozzánk az új módosító érdekében hiszen ez csak tovább erősíti ezt az együttműködést, amelyet eddig is folytattunk a költségvetési kérdésekben. Akkor ezzel lezártuk az említett rendi pontot. Február 12-én visszatérünk a témára és akkor meg lesz a szóbeli módosítás az ETF kinevezésével kapcsolatban, képzési alapítvány eh, kinevezésével kapcsolatban, és az egyszerűsítés eljárást eh, illetően Csaba őr is addigra elkészíti a javaslatát, és március 17-én szavazunk. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. 9 óra 34 van, és át kell, hogy térjünk a 20-as pontra, amely a saját kezdeményezési jelentésről szóló szavazás, amely az európai szemesztert is érinti, a gazdasági politikai koordináció európai szemesztere, foglalkoztatás és szociális aspektusok a 2014-es éves növekedési jelentésben. Ez Sergio Gutierrez Prioto jelentése. Bien. Alors, euh, je, je, nous devons faire face à une petite difficulté. Van egy kis nehézségünk, amire fel szeretném hívni a figyelmet. Mindenkinek megvan a szavazókártya. Kinek, nin, kinek nincs itt a kártya, egy szocialistának, úgyhogy a többieknek mindig van a szavazókártyája. Van egy kis nehézségünk hiszen a kompromisszumok bonyolultak voltak, hosszasak voltak a tárgyalások, tehát értem azt, hogy a kompromisszumok némi kiegészítésére szükség volt, és úgymond határidőn kívül történtek mindezek. Ezek a kiegészítések részben szerepelnek a szavazási listán, és az összes frakció nem tudta még ezeket mind megismerni. Felhívom az általános szabályra figyelmet, ami a szavazólistákat illeti, illetve a kompromisszumos megoldásokat ebben a szakbizottságban. Ezt a, ezt a munkamódszert a mandátumáin a koordinátorok elfogadták, és éppen ezért tiszteletben kell tartani ezt az eljárást, ha azt akarjuk, hogy jó munkát tudjunk végezni mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kompromisszumos módosítókat eh, kijavítsuk, illetve módosítsuk, de hangsúlyoznám, hogy ez nagyon-nagyon megnehezíti mindenkinek a munkáját. A nehézség a komprom, a e QREE e, e módosítókra vonatkoznak, a 81-es és a 129-es módosító pedig visszavonásra kerültek. 81-es, 129-es. Ha mindenki egyetért, akkor elkezdjük a szavazást. Ki van a D kompromisszum mellett ellenem tartózkodás elfogadva. A 85-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva Kettes bekezdés G kompromisszum. Három frakció mutatta be mellette, ellentartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette, ellentartózkodás elfogadva. 75-ös módosító, Philip de Bakker módosítója, amely törlése irányul, és ki van mellettem, ellene tartózkodás, ellenőrizni fogjuk a 75-ös módosítót. Madame Assaya, si vous votez contre, vous ne pourrez pas... Assaya asszony, hogyha ellene szavaz ennek, akkor nem tudja megszavazni a módosítóját. Lezárom a szavazást. 19-18, l'amendement de Philippe de Backer est adopté. Tehát 19-18-as elfogadva, és a 76-os, 77-es módosítók okafogyottá válnak. A 78-as és a 79-es módosítók mellett ki van? Täällä ei ole tulkkausta tällä hetkellä suomen kielellä. Inja n'y a pas translation trad- traduction. <laughs> Finnre nem érkezett fordítás. Compris, je m'assure juste que euh, nous avons le... Oui, oui, oui. oui? Normalement, you should have it. Do you have it now? Yes, now it's okay. It's okay. Most már rendben van. Nem igazán tudtam, hogy holva jutott a módosításom. Már az előző pontnál emlékeztettem, ha a 75-ös megszavazza, akkor a 77-es okafogyottá válik, de ez már megtörtént. Tehát akkor visszatértünk a 78-as módosítóhoz, a 79 eshez ami ugyanaz, mint a 78-as. Mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. Mettez le micro, parce que sinon personne ne va comprendre. Je sais pas si vous savez, Rebé, qu'il avait une socialiste sans carte. Volt egy szocialista, akinek nem volt kártyája a 76-os kapcsán, tehát a 19-19 eredmény, vagy 19-17. Pardon, et moi j'ai déjà ma carte de vote. Közben megvan a kártyám, a szavazási kártyám, tehát akkor az ügy tisztázva. Köszönöm szépen, akkor mindenkinek van most már kártyája. A 80-as okafagyottá vált, 6-os bekezdésnél 81-esről szavaznunk. Visszavonva a 81-es. Az M kompromisszumról szavazunk, ezt négy frakció nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes bekezdés nem befogadható. A 87-esre ugyanez vonatkozik. Az N kompromisszum a következő, két frakcióé. Ez egy szóbeli módosító. Sur le texte original, donc il se base sur l'amendement oral. Bon, Est-ce que tout le monde a connaissance du compromis NA? Mindenki ismeri az N szóbeli módosított tartalmát? Ki van mellette? Ellene? Azt gondolom elutasítva, de ellenőrizni fogjuk elektronikusan. Tehát az N kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellene, elutasítva. Donc je mets au voix le texte original. Az eredeti szövegről szavazunk, a szóbeli módosítóval mellette. Ki van? Ellene. Még egyszer. Egy kicsit bonyolult ez a kérdés. Tehát van egy N kompromisszumunk, amely korrigálja a szóbeli módosított, amely az eredeti szövegre vonatkozik. Ezt a kompromisszumot elutasítottuk, tehát most az eredeti bekezdésről kell, hogy szavazzunk a szóbeli módosítóval. Mellette ki van. Ki contre? Ellene tartózkodás elutasítva. 88-ast visszavonták. Paragraf 9 kompromis E. Az O kompromisszum a következő, mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. 10-es bekezdés, 92-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 93-as, mellette ki van, ellene tartózkodás elfogadva. Jelentéstevő szeretne szót kérni? Perdona, señora presidenta, pero cuando hemos votado... Elnézést, de amikor az eredeti szöveget elfogadtuk az en kompromisszumosnál, akkor voltak egyesek, akik az eredeti szöveget szerették volna látni, úgyhogy én azt kérem, hogy ellenőrizzük. Egy szavazat különbség volt, és szerintem az eredeti szöveget lehetett volna elfogadni. Por ejemplo, parte del grupo PP prefería el texto original y ha votado. Az EPP egy része az eredeti szöveget részesítette volna előnyben, és a szóbeli módosító ellen szavazott. A szóbeli módosító nélkül a szöveg egyébként sem elfogadható. 15 de 95-ös módosító mellette ellentartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellentartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadva. 13-as bekezdés nem befogadható, ugyanúgy, mint a 112-es. 103-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 103-ast megnyitom a szavazást. Mindenki tudott szavazni, lezárom a szavazást. 21 mellette, 19 ellene, nem volt tartózkodás, elfogadva. 104-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 105-ös, 106-os, 107-es, ezek identikusak, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, de azt gondolom, hogy elutasítva elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 21 mellette, 19 ellene, elfogadva. 108-as fogyottá válik. A 108-as kompatibilis. A 108-as mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva. A 109-es törlése irányul mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. sí, ok, e ça devrait passer. Euh, donc, au paragraphe 18, je vais d'abord mettre au voie le compromis. A Q kompromisszumról szavazunk, mellette ellen tartózkodás elfogadva. deuxième partie du 118. Oui, c'est écrit, je le vois. Ah, euh, après le paragraphe 19, amendement 100... 118-as euh, Maris Kornesilen, így csak a második részről szavazunk, mellette, ellene, tartozkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 118-ast. Megnyitottam a szavazást, mindenki tud szavazni, lezárom a szavazást, 16 mellette, 22 ellene, 0 tartózkodás, egyértelműen elutasítottuk. 120-as Philip de Becker módosítója, az előadó nem támogatja mellette, ellene, tartózkodik. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22 mellette, 18 ellene, 0 tartózkodás, elfogadtuk. 119 Szariaszája módosítója, ez ugyanolyan mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ugyanúgy szavaztunk, úgyhogy elfogadtuk. 21-es bekezdés, kompromisszumos módosító, R kompromisszumos módosító ami módosítva lett. ezt javasolnám, hogy hallgassuk először meg az előadót, aki szépen nyugodtan megmagyarázza nekünk a kompromisszumos módosítónak az által javasolt módosítását. Sí, presidenta, habíamos introducido. Igen, elnök asszony. Ha jól tudom, a bizottsággal és a tagállamokkal tárgyalva tekintettel a hatásköreikre, és hogy más változás nincsen, a bizottságot és a tagállamot felszólítjuk a hatáskörükben javaslatok tételére, tehát ez az új rész. Um, bon. Pour ma part... Részemről elnökként a kompromisszumos módosító indítvány a 21-es bekezdése vonatkozik. Je reviens. Kis türelmet kérek. Señora presidenta, Presidenta, okay. sí, nos dicen... Shh. Amendment R. R módosító. Fölolvasom a kompromisszumos szöveget úgy, ahogy itt van előttem, és aztán mondja meg, hogy meg akarja változtatni, vagy sem. Tehát R kompromisszumos módosító. Wages are a munkahelyek és a bérek nem csak a szociális kohézió és társadalmi igazságosság szempontjából fontos, hanem abból a szempontból is, hogy erős legyen a gazdaság, felszólítja a bizottságot és a tagállamokat, hogy saját hatáskörük szerint javaslatokat tegyenek az egyenlőség érdekében és a méltányos bér vagy fizetés garantálására, a szegénység felszámolására, megfelelő munkaerőpiaci politikákkal, hogy fenntart fenntartható bérszínvonal alakulhasson ki. Nem tudom, mit akar változtatni. Teljesen tökéletes, egyetértünk az összes frakcióval, hogy ez az a kompromisszumos módosít, amit el szeretnénk fogadni. Hát pedig nekem azt mondták, hogy ezt még módosítani akarja, hát akkor nagy örömömre szolgál, hogy így, ahogy van, szavazhatunk er kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, nagy többséggel elfogadtuk, megszavaztuk. Emiatt egy sor módosító okafogyottá válik, úgyhogy a 125-ösről kell most szavaznunk. Skrizleszka asszony, a módosítója el, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es bekezdés, 126-os módosító az ES kompromisszumosról javaslunk, három frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. ES kompromisszumos módosítóról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást, mindenki tudott szavazni, lezárom a szavazást. 24 mellette, 16 ellene, elfogadtuk. Tartózkodás nélkül. Itt egy hosszú lista nem a válik. 23-as bekezdéshez 130-as módosító mellette Igen, ez az öné. Akkor ki támogatja a 130-ast? Ellene? tartozkodik? Elfogadtuk. 29-es 140 bekezdés, 140-es módosító Veronika Lope Fontenier részéről mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 30-as bekezdés, 143-as Philip de Bakker módosító mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 142 okafogyott, 30 éves bekezdés 100 144-es Wilbekár mellette. Elnézést, igen, teljesen igazuk van. Nem is tudom, mi történt. 142-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Igen, köszönöm a segítségüket. 144 mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 145 Veronik Lope Fontányi mellett, ez kompatibilis, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 148, Inés Krisztina Csuper mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 147, Heinz Becker mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as bekezdéshez két törlés, a 149 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es bekezdés 151 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 35-es bekezdés T kompromisszumos négy frakció részére mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35 154-es bekezdés mellett, módosító mellett ellene tartózkodik, nem egyértelmű. 155-ös mellette ellene tartózkodik, egyetemen elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157 Filip Debaker mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159-es kompatibilis mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 158 Veronika López Kontanyé mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 37-es bekezdés U kompromisszumos, négy frakcióval, mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 38 es bekezdés V kompromisszumos mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 165-ös módosító, ez egy törlési javaslat, mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk, FF kompromisszumos, két frakcióból mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es bekezdés, ugyanez a helyzet. 168-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. W mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-et visszavonták, mert nem befogadható, 41-es bekezdés X kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es bekezdés, 174-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük, persze. Meglátjuk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21 mellette, 18 ellene elutasítottuk, mondja az elnök asszony. Nem, nem, teljesen igazuk van, itt valami nagyon nem működik. Elnézést. 21 mellette, 18 ellene, egyetlen elfogadtuk. 175 kompatibilis, mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 43-as bekezdés, 176-os néppárti, ez egy törlés, módos, törlési módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 177 nem befogadható, 44-es bekezdés Philip de Becker törlés javaslata, akkor ha ezt megszavazunk, nem szavazunk a GG-ről, 178 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. GG kompromisszumos, két frakció mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egy csomó nem befogadható módosító, úgyhogy az Y-os kompromisszumos következik, a 47-es bekezdésre vonatkozóan négy frakció van mögötte mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es bekezdés, 189-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 188-as Fontanyé képviselője mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es bekezdés, 190-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es bekezdés, Z kompromisszumos négy frakció mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es bekezdés, 195-ös Filip de Bakker mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 195-öst. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 22-17-1 tartózkodás elfogadtuk. 196 ügy ukafagyott, ugyanígy a 194-es is, 197-es következik, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as bekezdés, nem, igen. 198-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 199-es, ez kompatibilis a 198-assal, azt nem fogadtuk el mellette, ellene tartozkodik. elutasítottuk. 200-as okafogyott, 53-as bekezdés. Ah, oui, pardon, pardon, pardon, Elnézést. A 200-asról szavazhatunk, és egyébként az előadó támogatja mellette, ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 201-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Még mindig az 53-as bekezdésnél a, a kompromisszumos két frakció részéről. Itt módosítás volt az utolsó percben. Szeretném, hogy az előadó magyarázza ezt meg. Sí, solo que no, en el texto del compromiso a kompromisszumos szövegben nem jelenik meg egy kifejezés, egy szó, ami kimaradt, a consequences szó. A végén eh, volt némi probléma a szöveg kiküldésével, de egy szó hiányzik a végéről a consequences. So the, read, the text would read. Hát akkor a szöveg a tagállamok, amelyek nem valósítanak meg fokozatos reformokat, később olyan helyzetbe kerülhetnek, amelynek keretében hirtelen kell reformokat megvalósítaniuk, aminek súlyos társadalmi következményei lehetnek. Valóban az értelme nem fog változni az a kompromisszumos módosítónak, amit egyébként három frakció támogat akkor szavazzunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. os bekezdés következik, B B kompromisszumos módosító, három frakció támogatja mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os bekezdésre vonatkozó, ami mindig a 211-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 57-es bekezdés CC kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58-as bekezdés, két törlési javaslat, 215-216-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 59-es bekezdés, 217, törlési javaslat mellette ellene tartozkodik, ellenőrizzük, szerintem elfogadtuk, megnyitom a szavazást. 217-esről mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 16 ellene elfogadtuk. 2, 19-es törölve lett, 59-es eh, bekezdése kapcsolatban 220-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 221-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 223 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 224, Gornelissen képviselő mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 60-as bekezdés, 225-ös Szerieszelje törlési javaslat. Ki van tehát a 225-ös mellett, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A HH kompromisszumos módosító három frakcióval mögötte, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es bekezdés, 230-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 229 mellette, ellene tartózkodik, ki van mellette, 229-es ellene tartózkodik, elutasítottuk. 17-es preambulum 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas módosító okafogyott, de a négyesről szavazunk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös visszavonták, nem befogadható. B preambulum pont A kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Aztán C, preambulum pont. B, kompromisszumos, mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. D, preambulum. 13-as mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. E, preambulum, eredeti szöveg. kapcsolatban egy szóbeli módosítót kaptunk ennek alapján az e befogadható. Az így módosított elpreambulum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. F preambulum 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Elnézést, vissza kell lépnünk egyet, elfelejtettem szavazásra bocsítani a 15-ös módosítót, mert ez kompatibilis a szóban módosított eredeti szöveggel, amit megszavaztunk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, visszautasítottuk, elutasítottuk. 17-es, 18-as, Szerieszeje és verenika Lopi Fontanyi és Öri Csaba ezek egyformák, és az F preambulumra vonatkoznak, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es okafogyott, F preambulum 19-es módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as e, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G preambulum. 22-es módosítás, módosító, a szöveg első részének a törlésére vonatkozik, a második része a szövegnek nem volt befogadható. 22-es, ha megszavazzuk, akkor nem szavazhatunk a C kompromisszumos módosítóról, ami mögött négy frakció van. Ki támogatja a 22-est ellene, tartózkodik, 22-est elutasítottuk, így tudunk szavazni a C kompromisszumosról, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. G preambulum, D kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 29-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hát, preambulum nem befogadható. I preambulumra térünk át. 38-as, egy törlésjavasló módosítás. Ha ezt megszavazzuk, akkor nem tudunk az E kompromisszumosról javasolni szavazni. 38 mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk, akkor E kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. J e preambulum F mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. M preambulum 44-es módosító mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. N preambulum G kompromisszumos módosító négy frakció mellette ellene tartaszkodik, elfogadtuk. O preambulum 49-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P preambulum 54-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 53-as kompatibilis, szavazunk róla mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Q preambulum 58-as módosító mellette a szocialistákkal szavaz, így nem tud a néppárt ne nyerni. 58-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A liberálisak pedig a néppárttal szavaznak, úgyhogy a néppárt győz. 58-as, 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os Cornelissen képviselő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. R preambulum 59-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. R preambulum 60-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Melléklet 232-es módosító törlésre vonatkozik, a teljes mellékletörlésére mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egy, egyes ajánlás 231-es, nem 233-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. II kompromisszumos módosító két frakcióval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes ajánlás, 237-es törlési módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. JJ J kompromisszumos két frakcióval mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas ajánlás, 239-es módosító törlés mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. KK kompromisszumos két frakcióval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. négyes ajánlás, 246-os törlésre vonatkozik mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. E-e kompromisszós módosító. Az előadó újra föl akar szólani ezzel kapcsolatban, úgyhogy megadom a szót, hogy magyarázza meg, hogy mit szeretne, hogy megszavazzunk. Perdona. Perdona, señora presidenta, je, je, je no tengo... donc je vais Jó, majd akkor én megoldom a helyzetet. A végét kell nézni. Necessary room for maneuver are increasing the wages. Ehelyett... Increase their wages. The hát could increase their wages, az kerül be. Ha az előadó ki akar javítani, akkor tegye meg, de úgy gondolom, hogy én jól éretettem, és akkor már is szavazhatunk az EE kompromisszumos módosítóról, így módosított formában mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Paragraf. Négyes bekezdés. Nem. Aj, Négyes ajánlás, hatos bekezdés, LL kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 21 ellene elutasítottuk. Akkor a 250-es következik Veronika Lope fontanyi részéről. Alors, euh... a madilati kreativitás értelmében és szellemében az előadó szóbeli módosítójáról kell szavaznunk az eredeti szöveggel kapcsolatban, úgyhogy az előadó szóbeli módosítójáról szavazunk mellette. Akkor nincs, nincs szóbeli. Akkor 250-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. 250-es. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Igen, lezárjuk a tornaórát. 250-es mindenki szavazott. 19 20 szemben nem fogadtuk el. Úgyhogy a hatos nincsen, mert az eredeti szöveg meg nem volt befogadható. Ezzel mindenki egyetért. Hetes bekezdés következik. Oui. Et sur le paragraphe hetes bekezdés kapcsolatban 251-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös ajánlás. Egy törlési módosítót kaptunk, 252-es. Philip de Becker részéről mellette. Ah, pardon. No, no, no, no. Euh, nem ötös ajánlás nem befogadható, úgyhogy Philip de Becker módosítóját nincs is szükség, mert nem kell törölni egy nem befogadható szöveget. Ötös ajánlás. És itt van 254-es törlési módosító Philip de Becker részéről. Mellettem. Ellene tartozkodik. Elutasítottuk a hatos ajánlás, egyes bekezdés, 255-ös módosító. Veronika Lapa Fantanyi részéről mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 255-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 20 ellene, egy tartózkodás, elutasítottuk. Hatos ajánlás, ötös bekezdés, 257-es módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 257-es, 256-os ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 23 mellette 17 ellene, nulla tartózkodás. Elfogadtuk. 257-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 258-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 259-es mellette ellene ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes ajánlás, 260-as módosító, törlése vonatkozik, mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk, MM kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as ajánlás, 263-as törlési javaslat mellett ellene tartózkodik. Elutasítottuk, NN kompromisszumos mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 67-es Philip de Becker, a 9-es ajánlásra vonatkozik, mellette ellene tartózkodik, elutasító. 268-as módosító. Ez is törlési módosítás mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Akkor szavazhatunk az OO kompromisszumos módosítóról, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk.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 264-es Ines szuperféle módosító, az nem okafogyott, mert a 263-as Philip de Bacar részéről nem fogadtuk el. Itt új bekezdés beillesztéséről van szó a 8-as bekezdés után, úgyhogy szavazásra bocsátom a 264-es módosítót. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Akkor most tovább lépünk a szavazólistán. 11-es ajánlás, 271-es módosító, törlés, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Így tudunk szavazni a PP kompromisszumosról, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es ajánlás, 3-as bekezdés, 272-es módosító, okafogyott. 12-es ajánlás 273-as módosított törlésre vonatkozik, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 12-es ajánlás 1-es bekezdése 274-es módosító mellette ellene tartózkodik. Mit mondanak mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a teljes szövegről elektronikusan szavazunk. Az előadó mellette van. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32 mellette 5 ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Toute l'équipe de négociation. Le point 21. A 21-est leszettük a napirendről, a 22-es napirendi pontra térünk át. Danutta Jászlódecka jelentéséről szavazunk. Ez egy eh, véleménytervezet. szociális alapnak az idősebb munkavállalókra irányuló kiadásai, Ezt a jelentést a számbevőszék speciális különjelentése után készítették el, ez a 25 es jelentés. D kompromisszum mellett ellene elfogadva, mellette ellene 16-os elutasítva, elkompromisszum kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es szóbeli módosítóval, nincs elnevetés a szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás 24-es mellett még egyszer ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 24-esről módosított formájában szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 18 ellene, elutasítva. Eljelentéstől szeretne szót kérni? Pani Przewodnicząca, przepraszam bardzo, że... E, Elnök asszony, elnézést, hogy félbeszakítom, de meglehetősen meglep a szocialisták álláspontja, akik nem fogadták el ezt a módosítást, hiszen ez pusztán kiegészítő jellegű, tehát az elfogadott anyag az Európai Szociális Alap felhasználására vonatkozóan 2020-ig. Ezt az anyagot módosítottuk, de monsieur... 25-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva 26-os mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. A 26-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 31 mellette 4 ellene elfogadva 27-es ő szavomba. G kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es módosító szóbeli módosítóval, ha nincs ellenvetés a szóbeli módosító ellen, akkor módosított formájában mellette, e, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 31-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 16 ellene, elfogadva. A kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 12-es módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a végső szövegről. Tout le monde a pu voter le vote. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 33 mellette, 2 ellene nem volt tartózkodás, gratulálunk a jelentéstevő asszonynak. Et donc nous en venons au point 19. A 19-es pontra térünk vissza. David Bauer jelentéséről szavazunk. A munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, a tanácssal zájló tárgyalások a téma. Egyetlen szavazási pontunk van itt, amely validálja a tárgyalásokat, érvényesíti őket, amelyeket Edith Bauer, Bauer Edith folytatott, illetve tárgyaló csapata. Tehát a szöveg egészéről szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 31 mellettem, egy ellene, három tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevő asszonynak, illetve tárgyaló csapatának is. Alors, attendez, attendez, ne partez pas tout még ne menjen el mindenki, van egy nagyon fontos napi rendi pontunk még, ez pedig a görög soros elnökséggel folytatott eszmecsere. Elfejeztük be a, a szavazást, éppen ezért a görög soros elnökség hamarosan csatlakozik, amely, amilyen gyorsan csak tud de nekik azt jeleztük, hogy 10 óra 45-re jöjjenek, tehát 10 óra 45-kor folytatjuk az ülést. Tehát, hogyha valaki el akar menni ebben a negyed órában, ami még addig hátra van, de kérek mindenkit, hogy jöjjön vissza 10 óra 45-re. Hát még két pontot taglalnunk kell, és kérek mindenkit, hogy maradjon csendben. A 23-as pontot fogjuk addig tárgyalni, amíg megérkezik a görög soros elnökség. Ö... Prendre connaissance du projet d'avis que je vous présente. Én a szakbizottságunk nevében mutatok be egy projekttervezetet, ez egy saját kezdeményezésű jelentés. A Költségvetési Szakbizottság készít majd egy véleményt a bizottság 50-es cikké értelmében, az AFKÓ-ról van szó, azokról a tanulságokról, amelyeket a 2014-20-as közötti időszakra vonatkozott több éves pénzügyi keret kapcsán levonhatunk. Ez itt egy véleménytervezetről van szó, egyelőre eszmecsere történik. Szeretném felhívni a figyelmet bizonyos pontokra. Ezeket a tárgyalásokat, amikor elindítottuk, akkor joga, jogalkotási alapon indultunk ki a számadatokról, és ezeket a számadatokat egy stratégia tárja fel, amelyet, amely a parlament véleményét gyengíti. Éppen ezért én azt javaslom, hogy erről a pontról még gondolkozzunk el. Második megjegyzésem, azt javaslom, hogy összegezzük azt, hogy a 2011-es adatok alapján kellett dolgoznunk, ez igen sajnálatos az áttekintre van egy terminus technikus. Minden esetre ez nem tette lehetővé azt, hogy figyelembe vegyük minden egyes tagországban az aktuális helyzetet. A harmadik pont, arra kérek mindenkit, hogy nézze meg az Európai Tanács milyen mértékű szerepet vállalt, amikor fellépett a jogalkotási folyamatban. A 25-ös százalékot is fontos, hogy még megvizsgáljuk. Van egy olyan bizottság, amely ezzel foglalkozik, a plenárison is. Itt egyeztetésekről van szó, amelyet egy másik bizottság végzett. Ezen kívül kérem Önöket arra, hogy adjunk hangot csalódottságunknak azon feltételek miatt, amelyek mellett Harkin asszony jelentéséről tárgyalnunk kellett. Ez a globalizációs alap, illetve Costello asszony jelentése a leginkább kirekesztettek témája. Ez nem tett lehetőséget arra, hogy elmenjünk úgymond a folyamat végéig. Ettől függetlenül gratulálni szeretnék a végső eredményekhez ebben a két témában. Azt gondoljuk, hogy az a mód, ahogy a parlament szerveződik, a horizontális kérdéseket, illetve, illetve ahogy dolgozik, fontos, hogy ez optimizálódjék. Ezen kívül fontosnak tartjuk még megemlíteni azt, hogy az a mód, ahogy a tárgyalásokat jogalkotási alapon tovább vitték, illetve hogy ezek előre haladtak, kerete kapcsolatos tárgyalásokat is érintette. Ez az első pont, amit itt megemlítettem. És mi azt javasoljuk, hogy a tanács a parlamentek kapcsolatos kapcsolatok alapján egy részleges megközelítést, illetően nem vetett tiszteletbe a szerződés szövegét. Tehát ezek azok a pontok, amelyeket javasolni szeretnék, de most is, mert most is szeretném jelezni azt, hogy módosítók formájában plusz további pontokban is szeretnék felépni, különösen ahogy az Európai Parlament a munkát optimizálni tudta, illetve a Sure bizottságban dolgozni tudott. Természetesen szem előtt tartjuk a Költségetési Szakbizottság megjegyzéseit is, viszont nem tudtunk ebben tovább lépni. Számos módosítóra teszek javaslatot, viszont várom a képviselők megjegyzéseit is az eljárással kapcsolatban ezzel a tényel kapcsolatban, hogy egy ilyen nagyon fontos témában a jogalap, a pénzügyi keretet illetően a tanács, illetve inkább a bizottság volt az, akik eh, úgymond elárasztottak bennünket számos módosítóval, és a stratégiát, a prioritásokat illetően ezek nem teszik átláthatóbbá a szöveget. Ami az eljárást illeti, nem találtam normálisnak azt, hogy a kis jogalapok miatt a mandátum a tárgyalásokat illetően az Európai Szociális Alapa kapcsolatban a bizottság mandátum nélkül tárgyalt. Még egyszer el szeretném mondani a helyzet jelenlegi szerint, A jogalappal sokat foglalkoztunk, illetve találkozókat folytatnak a társjogaskodtóval, az ifjúsági garancia jövőjét illetően. Tehát ennyi javaslatom lett volna, ezek lettek volna a javaslataim. Megnyitom a vitát, ki szeretne szót kérni? Je vous ai tellement saoulé que personne ne va intervenir. Si, Marianne Arkin, et puis ensuite Jean Lambert. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a véleménytervezetet, amit összeállított. Egyetértek szinte mindenben, amit említett. Én ugyan személyesen nem voltam részes ennek a munkának, csak a garancia alapon működtem együtt. Ez egy új folyamat, mindenféleképpen le kell vonni a tanulságokat, és ezeket dokumentálnunk kell, hiszen az új parlament képviselői nem feltétlenül ismerik ezt a témát majd, tehát nagyon fontos, hogy az eddigi tanulságokat egyértelműen felvázoljuk, és ezzel elkerülhető legyen a hasonló hibák elkövetése a jövőben. Ez egy új folyamat, és a hatáskör, a befolyás kérdése nagyon fontos a kettes bekezdéssel kapcsolatosan nem igazán pontosan értem, hogy miről van szó. Sajnálatát fejezi ki, hogy a 2011-es számadatok a bizottság javaslatára nem feltétlenül tükrözi a tagállamok valóságát. Én nem egészen vagyok biztos benne, hogy ez pontos megfogalmazás. Az EGF-fel és a rászorultakkal kapcsolatos megállapítással egyetértek itt valóban bizonyos nyomásokról, különösen a szűkös időkeretről szólnunk kell. A költségvetési számok tükrében igyekeztünk valahogy egyensúlyt teremteni a különböző dolgok között, és eléggé nehéz volt mind a két irányt egyforma intenzitással előre vinni. Minden esetre tehát egyetértek, de néhány módosítót majd megfogalmazom. Thank you. I, I would agree that... Lambert asszony, igen, azt hiszem, hogy általánosságban egyetérthetünk az anyaggal, és egyetértek Marian Harkinnal is, a parlament saj, saját belső kommunikációját, kommunikációjának kérdését fel kell vetni a tárgyalások során. Nem feltétlenül jutottak el az információk minden szintre, és arról még nem is beszélek, hogy nem feltétlenül voltak viták Tehát amiről úgy gondoltuk, hogy nyitott kérdés, azok már nem voltak nyitott kérdések, mert valahol eldőltek, és ezt nem, erről nem értesültünk. A plenárison faló vita is hiányos volt, és ez semmiféleképpen nem segítette elő a megfelelő eredményt a parlament számára. Úgyhogy ezt a frakciónkon belül meg kell vizsgálni. Azokkal fogunk majd tárgyalni, akik ebben személyesen részt vettek. Én személyesen nem, de hát láttam, hogy másokat ez mennyire stresszelt. De összességében tehát egyetértünk, és a kritikákkal is, valamint az itt felvetettekkel. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, örülök annak, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai olvasták az értékelést, hiszen ez nagyon fontos, hiszen ami az energiát, a mobilizációt illeti a parlamentben, ez egy nagyon fontos téma, tehát itt egy értékelésről van szó, mely igen pontos, kitér a különböző körülményekre, megfelelően dokumentálva van, beleértve a szociális aspektust, és Harkin asszony kitért a kettes bekezdés pontjára. Itt the reality in member states kinő szerepel, nem of member states. Kerestem egy kifejezést 2011-es adatok számán. Ez egy terminus technikus volt, tehát a 2011-es év nem változtat semmit, hiszen a valóság nagyon sokat változott, és amikor az ifjúsági garanciát kialakítottuk, akkor a 2011-es számadatok még nem voltak adaptálva a mm, valósághoz, amire feljebb bekezdés a figyelmet. A módosítók határideje január 28-a 12 óra. Ezeket, tehát csak angolul lehet őket ebben a stádiumban benyújtani. Kompromisszumos módosítókat február 12-en vizsgáljuk meg, utána nap szavazunk. Március 6-án szavaz a szakbizottság, és áprilisban a plenáson szavazunk az utolsó előtti napirendi pontban Frederik Dárdának adom meg a szót a trialógus témájáról. A tanácsra az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről folytatott tárgyalásokról kérem, hogy számoljon be. Második trilógusra került sor ebben a témában. A görög soros elnökség jelezte azt, hogy nincs túl sok manőverezési lehetősége. A koreperben folytatott megbeszélések után, de kreatív módon próbálják meg a témát kezelni. Ez a lényeg a tegnapi ülésünknek, és megpróbáltunk mi is kreatívak lenni. Mit mondhatok erről a találkozóról? Voltak olyan elemek, amelyek kapcsán már sikerült jó megállapodásra jutni, ami a bench learninget illeti, ezen kívül tagországokban a nemzeti képviseletet illetően, illetve fontos, hogy ezeket a, az áfeszeket integráljuk a tevékenységekbe, ezeket megfelelően szervezzük meg, megelégedésünkre szolgált ez a megállapodás, ami megszületett, és ez vonatkozik az ingyenes állami szolgálatokra, szolgáltatásokra. Ezen kívül tegnap az AFS-ek eh, önkéntes vagy kötelező jelenléte a különböző fórumokon, fakultatív megjelenítést javasoltuk. Egyelőre még korai volna megállapodásban gondolkozni, de sikerült kompromisszumokat kidolgozni a szakbizottsági szöveg kapcsán. Bizonyos módosítókban visszaléptünk, és azt kértük a tanácstól, hogy vonjon vissza bizonyos elemeket, amelyeket a szövegbe integráltak fakultatív módon, és Fontos, hogy legyen egy olyan preambulum bekezdés, amely minden tagország jelenlétét kéri. Ezt javasoltuk, és akkor reperen ezt megosztjuk majd a tanácssal, remélhetőleg ezt el tudják fogadni. Ami a felhatalmazáson alapú jogi aktusokat illeti, ez egy nagyon fontos kifejezés. Itt is készítettünk egy kompromisszumos javaslatot, és azt mondjuk benne, hogy vagy a döntés szövegében, a tevékenységek szintjén, a kezdeményezők szintjén, a bench learning kapcsán. A függelékben jelennek majd meg a számadatok, és délig várjuk a bizottság megfogalmazását a mennyiségi minőségi mutatók kapcsán. Lehet, hogy egy kicsit kevésbé lesznek majd pontosak, mint a mennyiségi mutatóknál és fontos, hogy a működésről megfelelő definíciókat alakítsunk ki. A tárgyalásokon elértük azt, hogy az, a mutatókat át lehessen dolgozni, kiegészíteni a felhatalmazás alapú jogi aktusokban, és e- ezek kizárólag ezzel foglalkozzanak. A harmadik pont az EMCO jelenléte az együttműködés javítása érdekében, illetve megfelelő információcsere érdekében emlékeztetek arra, hogy mi azt szerettük volna, hogyha lenne egy megfigyelő, nem rendszeres módon, illetve sikerült egy kompromisszumot kidolgozni, amit még finomítani kell, hiszen szóval ezek nem képezik ennek a hálózatnak a részét, Viszont, hogyha az eltűlések vannak, akkor az igazgatóság ebbe bekapcsolódik. Milyen típusú zártülések legyenek ezek, ezt még eh, tisztázni kell. És készítünk majd egy szövegjavaslatot annak érdekében, hogy az elnökség a koreperrel ezzel a szöveggel térhessen vissza. Végezetül pedig el szeretném mondani az, hogy a műveleteket a jövő szerdán tárgyaljuk tovább trialóguson, következő trialógusokon, valamint talán az utolsó lesz. Itt eh, információ cserére van szükség, és egy-két technikai jellegű ülésre azért, hogy a preambulum bekezdéseket még eh, megbeszélhessük, illetve a korábbi megállapodásokat. Köszönöm, elnök asszony. Euh, Köszönöm szépen ezt a pontos beszámolót. Két témát tennék hozzá. Az MKO nagyon fontos szerepet játszik a tanács részéről, úgyhogy ahogy ön is mondta, pontosítani kell, hogy hogyan történjen az MKO felügyelete nélküli tanácsülés, aztán kötelező jelleget szeretnék hangsúlyozni a hálózat tekintetében. A tanácsnak a felfogás abszolút elfogadhatatlan. Van egy olyan kérdés, amit elfelejtettünk megkérdezni a tanástól, vagyis hogyha a minősített többség van, a fakultatív jelleg érdekében, amit persze én kétlek, a bizottsági szöveg és annak az értelmezése, amit a trilóguson adtak, ez egy kötelező hálózat. A tanács ezt a fakultatív jelleg vonatkozó véleményét meg akarta nyitni, hát ez az egész eljárás befolyásolja, úgyhogy úgy gondolom, hogy a parlament teljesen jogosan hangsúlyozza, hogy le, egy, ez le, legyen vitathatatlan, és a csomag, a szöveg, a csomag, ami a javaslat alapján a tanács elé került, számunkra a maximumot, azt a határt jelzi, amint tovább ne, nem tudunk tovább lépni. Ezt a témát úgy tűnik lezártuk, illetve kérdezném, hogy valaki szeretne még pontosítást kérni? Nem? Vagy mégis? Maliken asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lenne egy kérdésem az indikátorokra vonatkozóan. Ez fontos, hiszen a munkanélküliség szintje, a foglalkoztatás szintje forog kockán. Van-e itt valamilyen reakció? Van-e olyan indikátor, amit esetleg a tanács elutasított, vagy ellenkezőleg elfogadnak mindent? Hát még nem tartunk az indikátoroknál a tárgyalások során, mert várjuk azt a javaslatot, amit a bizottság ma fog délben közölni velünk, és ezt követően természetesen nagyon oda fogunk figyelni a jelzőkre, az indikátorokra, és ma este nyolcig kell majd ezt megnéznünk, mert pénteken megy korreper elé a tanács. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak, az előadó be fog számolni majd a következő háromoldalú egyetetésről, január 28-án lesz, úgyhogy a rendkívüli ülésünkön fog Strasbourgban beszámolni majd a... Ezt a napi rendet lezártuk, úgyhogy kérek mindenkit, hogy maradjanak itt, mert érkezik a görög miniszter. Euh, Kedves kollégák, a miniszter urat tájékoztattam arról, hogy most a foglalkoztatás közszolgálatáról beszéltünk. Ez egy olyan téma, amire nagyon odafigyel az elnökség. Tudjuk, hogy a görög elnökségnek mennyire fontos az, hogy a jogalkotási tárgyalásokat eredményre vigye, a még függő témákat, de nem csak, hiszen az elnökség ideje az utolsó elnökség a mi számunkra is a mandátum ideje alatt. Sok minden függőbe marad. És például a foglalkoztatási szociális témákra is ez igaz. Vous avez uh, vos propres a, fölállította a görög elnökség a prioritásait, nekünk is megvannak a prioritásaink, azért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük. Ez az utolsó elnökség a mi mandátumunk idején, jelenlegi mandátumunk idején. Kooperatíva kívánunk lenni a Foglalkoztatási Szak, Szociális Szakbizottság és a görög elnökség tekintetében. Láttuk már, hogy milyen fontosak a vállalásaik, hiszen Aténban több formában ennek tanúi voltunk, aztán az hét elejétől kezdve itt Brüsszelben is látjuk, mennyire aktívak, és egy nagyon fontos kérdés, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek kapcsolata milyen a költségvetési témában. és az európai szemeszter keretei között folyó tárgyalásokat is nyomon követük. Ma azért jött el hozzánk miniszter úr, hogy bemutassa a prioritásaikat, és már is megadom a szót. Miniszter úr, öné a szó. Kiria Proedre, κυρίες και κύριοι Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az európai polgárok képviselői előtt. Az Európai Parlament nagyon fontos az európai gondolat része, ugyanis kifejezi az európai polgárok reményeit, kívánságait, és a legtöbb képviselő a mostani nehéz időszakban Görögország mellé állt, a görögök mellé állt, és ezt mi soha nem felejtjük el. Európa ma komoly kihívásokkal néz szembe, történelmi kihívásokkal, és elmondhatjuk, hogy ezek talán a legkomolyabb kihívások a második világháború óta. Olyan kihívásokról van szó, amelyeket közvetlenül és hatékonyan kell tudni kezelni. Görögország minden más országnál jobban megszenvedte ennek a válságnak a hatásait, nem pusztán a belső strukturális gyengeségek miatt, hanem amiatt is, mert Európa sem volt ereje teljében. Görögország egy olyan időszakban veszi át a soros elnökséget, amikor is nagyon súlyos, komoly döntéseket kell meghozni, olyan döntéseket, amelyek eh, Európa további integrációját eh, fogják hozni, munkahelyteremtést eh, jelentenek, és a munkanélküliségre adnak választ. A szociális kohéziót, befogadást is erősíteni kell, és ezek a döntések tulajdonképpen egyfajta reakcióként születnek meg a jelenlegi helyzetre, és egy olyan helyzetre, ahol szélsőséges populista hangok is hallatják a hangjukat. Azt szeretnénk, hogyha Európa egységes lenne, tehát ezeket a fontos döntéseket most kell meghoznunk, annak érdekében, hogy a közeledő európai parlamenti választások során ami egybeesik Görögország soros elnökségével, ne keserű szájízzel szavazzanak. Reformprogramot kell megvalósítani, ezt Görögország már megkeres, megkezdte, és ennek már mutatkoznak pozitív jelei. 2013-ban a munkanélküliség stabilizálódott, 2014-ben pedig várhatóan hosszú idő után csökkenni fog a munkanélküliségi ráta. A fizetési mérleg egyensúlya első alkalommal mutat majd többletet 2013-ban. És Görögország tehát tíz év után most mutat töbletet. Ezt a célkitűzést a korábbi várakozásokhoz képest egy évvel korábban sikerült elérni. 2014 lesz az első olyan év, amikor a gazdaság visszatér a növekedési pályára 6 év recesszió után, és végezetül az OECD is úgy számol, amely, hogy Görögország áll a reformok élén. A 2020-as stratégia 5. évében vagyunk, és a célok érdekében a Görögorsz Görögország megfogalmazta a foglalkoztatás, a társadalmi kohézió területén is a prioritásokat, mégpedig három megközelítés alapján. Először is a munkahelyteremtés, a munkanélküliséggel szembeni küzdelem másodszorban, a szociális dimenzió erősítése, harmadsorban pedig a szociális párbeszéd erősítése minden szinten. A görög elnökség előre kíván lépni, mégpedig határozottan az együttműködés szellemében, értve ez alatt minden Európai Uniós intézményt. Az EMU szociális dimenziójának integrációja nagyon fontos a szemeszterben. Ezen kívül tovább kell fejleszteni az eredménytáblát, azt értékelni kell, és ez egy komoly előrelépés a szociális Európa megteremtése felé. Már születtek javaslatok, új szociális indikátorokra vonatkozóan, amelyeket felvennénk az eredménytáblára. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Európa lakossága egyre inkább elő, előregszik, tehát mindenféleképpen figyelembe kell venni az eredménytáblában is a demográfiai szempontokat. Erősíteni kell az EMU szociális dimenzióját, és ehhez párbeszédre, konszenzusra van szükség, és a szociális partnerek részvételére a folyamatokban. A jelenlegi szociális és munkaerőpiaci helyzet mindenféleképpen szoros együttműködést feltételez a szociális partnerek között, és a görög elnökség azon fog dolgozni, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek a három oldalú szociális csúcs találkozó szociális dimenzióját erősíti. A munkavállaló kiküldetéséről szóló irányelvel kapcsolatosan az EBSCO a munkaügyi miniszterek miniszteri tanácsa nagyon fontos döntést hozott legutóbbi ülésén, és ez a döntés jelzi a tagállamok politikai szándékát. A görög elnökség minden szükséges kezdeményezést meg fog tenni annak érdekében, hogy a három oldalú eljárás amit már a parlament megkezdett, valóban eredményes legyen. Ismerjük a nehézségeket, tisztában vagyunk velük, de azt hiszem, hogy az ajtó már megnyílt, és ezt nem engedhetjük bezárulni, nem engedhetjük meg, hogy kudarcot valljunk. Ez egy nagyon fontos feladat, és a legkülönbözőbb véleményeket össze kell hangolnunk. Ez végül is Európa ereje. Rátérve a fiatalok, az ifjúság kérdésére, ők a jövő, és minden rendelkezésükre álló eszközzel arra fogunk törekedni, hogy megakadályozzuk a fiatalok magas munkanélküliségét. Ez az egyik legfontosabb prioritása az elnökségünknek. A célunk az, hogy szoros figyelemmel kísérjük az ifjúsági garancia program megvalósítását, és szeretnénk a kezdeményezéseket elmélyíteni ezen a területen. és figyelembe vennénk minden eddigi tapasztalatot, különböző ajánlásokon fogunk dolgozni, ezek elfogadására törekszünk, annak érdekében, hogy a gyakorlati tapasztalatokat fel tudjuk használni, és biztosítani tudjuk, hogy minden tagállamban magas színvonalú programok valósulhassanak meg a fiatal korúak munkanélküliségének megakadályozására. Az állami foglalkoztatás ügyi szolgálatok, foglalkoztatási szolgálatok ügye is nagyon fontos. Egy döntés született, amely megközelítés általános egyetértést élvez a tagállamok részéről. Itt arról van szó, hogy egy hálózatot kell kiépíteni, és a három oldalú tárgyalásokban elért eredményeket gyakorlatban is át kell ültetni, és ezek elősegítik egy megállapodás meghozatalát. A mobilitást is elő kell tudnunk segíteni, ehhez egy általános megközelítésre van szükség. Az EURES rendelet is fontos célkitűzése az elnökségünknek. A tanács üdvözli a reformot. Az EURES megreformálása nagyon fontos eszköz a munkanélküliséggel szembeni küzdelemben európai szinten. és módszeresen dolgozni fogunk azon is, hogy megakadályozzuk a be nem jelentett munkavállalás nagyon rossz jelenségét. Fontos, hogy a munkaerőpiac zökenőmentesen működjön, és ehhez szükség van a jogszabályok betartására. Sajnos az a tagállamokban ez idáig meglehetősen magas arányt képviseltek a be nem jelentett munkavállalók, és én szerintem ez szinte egyenlő a gazdasági bűncselekménnyel. Óriási bevétel kiesést jelent, a versenyt is hátrányosan élint, és még rosszabb, talán a legrosszabb, hogy károsan érinti a munkavállalói jogokat is. Elfogadtunk egy intézkedés csomagot, az Artemis névre hallgató csomagot négy hónappal ezelőtt, és a kezdeti alkalmazás már azt mutatja, hogy ezek az intézkedések működőképesek. Ezt a problémát a gyökerénél kell kiírtani, megoldani. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a tagállamok között komoly különbségek vannak ezen a területen. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy közös döntéseket hozzunk, és egy közös platformot alakítsunk ki a be nem jelentett munkavállalás problémájának megszüntetésére. További prioritásunk az esélyegyenlőség, a diszkriminációval szembeni küzdelem, és ennek kapcsán a görög elnökség megvizsgálja majd az egyelőbb bánásmódról szóló irányelv, irányelve, irányelv tervezetet, valamint elkívánunk fogadni egy javaslatot, irányelvre vonatkozó javaslatot, a vállalatok igazgató tanácsában a nemek közötti egyensúly elősegítésére. A pénzügyi stabilitást is erősítenünk kell, el kell mélyítenünk az európai szociális modellt, a szociális kohézió alapfeltétel alapfeltétele és ugyanakkor következménye is a fenntartható gazdasági növekedésnek és a válsággal szembeni küzdelemnek. Az unió megerősítéséhez nagyon fontosak az emberi erőforrásban tett beruházások. Tudom, hogy a programunk eléggé nagyra törő, de véleményem szerint reális, és kollégáimmal együtt biztosíthatom önöket afelől, hogy következetesen, türelmesen és határozottan fogunk dolgozni, annak érdekében, hogy sikerrel zárhassuk az elnökségünket, hiszen ez Európa számára is sikert jelent. Én mindenféleképpen együtt fogok önökkel működni, össze kell fognunk, és az elképzeléseinket is össze kell hangolnunk. Ez mindannyiunk számára fontos, és legalább annyira fontos a jövő generációi számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerkász úr, Szillember ezek a hozzászólók. Kérdezem, hogy szeretne még más valaki is hozzászólni, hogy megfelelően szervezzük a felszállásokat. Eszaja asszony, Manika asszony, ennyi? Akkor lezárom a felszólalók listáját. Szárkász úr, aztán Jean Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, miniszter úr, és nagy örömömre szolgál, hogy ismét találkozhatok önnel, és köszönöm a vendéglátást, volt Aténban. Nagyon köszönöm a nekem nyújtott segítségét a négy országra vonatkozó program kapcsán, ami a trojka Hát illeti. Remélem, hogy ez az együttműködés továbbra is folytatódni fog. Ahogy az elején említette, úgy érzem, hogy Görögország óriási nemzeti kihívásokkal néz szembe, és önök látják most el a tanácsban a soros elnökségi funkciót. Én biztos vagyok benne, hogy a görög elnökség nagy sikert jelent majd Görögország és számunkra is, hiszen a annak ellenére, hogy a vélemények változnak, én biztos vagyok benne, hogy következetesen fogják ellátni a feladataikat. Én nem tudom elképzelni Európát Görögország nélkül, és hát Görögország sem tudja elképzelni azt, hogy ne legyen része Európának. Ha ezt elfogadnánk, akkor gyakorlatilag az egyik fontos pillére szűnne meg Európának. Óriási problémákkal kell megküzdenie a görög elnökségnek az elkövetkezendő hat hónapban, gondolok itt elsősorban a fiatalok munkanélküliségére. A görögök talán most némi levegőhöz jutnak annyi szenvedés után, és úgy gondolom, hogy sokan úgy érzik, hogy Görögországot megszégyenítették, de itt mi a parlamentben mindig is megértettük az önök problémáit, és sok sikert kívánunk az elnökségükhöz. És most rátérnék néhány kérdésre. A mi nem érezzük ezt a keserű szájízt, ugyanis nyilvánvalóan a megtakarításokra szükség volt. Nyilván egyes megszorító politikákat nehezen lehetett megemészteni, nem mindegyik bizonyult eredményesnek és hatékonynak, az embereknek áldozatot kellett hozniuk, ugyanakkor viszont a méltányosság és az arányosság is érvényesült. Itt voltak olyan intézkedések, amelyet nem mindenki fogadott el, és egyes döntéshozókat úgy ábrázoltak, mint baltás gyilkosokat. A parlamenttel való párbeszéd, bzom benne, hogy jól fog alakulni, és sokan úgy gondolják, hogy ebben a párbeszédben a parlamentnek nem szabad a hangját hallatnia, csak pusztán fogadjon el mindent, de biztos vagyok benne, hogy ez most nem így lesz, és ez kétirányú kommunikáció lesz közöttünk. Azt javaslom, hogy még két felszólalt hallgassunk meg, és utána válaszoljon. Jim Lambert. Thank you, President. Uh, köszönöm, elnök asszony. És uh, üdvözlöm az új elnökséget, köszönöm a bevezetőjét. Nagyon örömmel hallom a frakciónk uh, nevében, hogy megemlítette a szemeszter folyamat a szociális dimenziójának erősítését. Ehhez sok sikert kívánok, hiszen a parlament ezt már jó ideje szorgalmazza, és szerintem még mindig van mit tennünk ezen a téren. Örömmel nyugtázom a szociális párbeszédről mondottakat is mivel ezt kiegészíteném azonban a civil társadalommal folytatott párbeszéd, hiszen ez a szemeszter folyamatban számos tagállamban hiányzik, tehát remélem, hogy az önök napirendjének a civil társadalommal folytatott párbeszéd is része lesz. Ami pedig a be nem jelentett munkavállalást illeti, egyéb korábbi soros elnökségek is napirendre tűzték ezt, eh, több-kevesebb sikerrel. Nem tudom, hogy önök hogyan kívánják megközelíteni ezt a kérdést, különös tekintettel a szociális biztonsági társadalombiztosítási rendszerekre hiszen eh, nagyon fontos, hogy a foglalkoztatottak eh, teljes mértékben élvezzék a társadalombiztosítási rendszer nyújtotta lehetőségeket, és ezt esetenként nem teszi lehetővé, hogyha csak nagyon rövid távú szerződések alapján foglalkoztatják őket. Nagyon nehéz ezeket a kérdéseket megoldani. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban nagyon sokan kell, hogy igénybe vegyék az úgynevezett élelmiszer bankokat, mert ha csak rövid időben foglalkoztatottak, akkor a társadalombiztosításra nem jogosultak. Tehát eh, itt a, eh, nem csak a eh, munkafelügyelet erősítéséről és hasonló intézkedésekről szól a be nem jelentett munkavállalás megakadályozása, hanem a dolog, az érem másik oldalát is meg kell vizsgálni. Köszönöm. Igaz az, hogy Prögország egy olyan időben vette át a soros elnökséget, amikor a szociális dimenzió a figyelm középpontjában áll. És mindenki számára alapfeltétel a túléléshez is. Tehát nagyon fontos egyensúlyt teremteni, hogy az egészségügy és a szociális dimenzió is összhangba kerüljenek. Egy olyan országról van szó, Görögország esetében, amely nagyon sok eh, áldozatot hozott, nagyon nagy a munkanélküliség, nagyon sok családnak nincsen bevétele, Mik az előnyei a fejlődésnek? Nagyon fontos, hogy megfelelően osszák szét a támogatást az egész területen, és hogyha nincsen szociális dimenzió, akkor a szociális dimenzió sem érvényesülhet, és a görög soros elnökség hogyan szeretné a szociális mutatókat előtérbe helyezni, mint gazdasági mutatókat. A görög soros elnökség tervezi -e azt, hogy országspecifikus ajánlásokat fogad el azért, hogy a szociális hiányosságokat eh, ki lehessen küszöbölni a tagországokban. Elnök, azt javaslom, hogy reagáljon a három kérdésre, utána lesz még öt kérdés kérjük, hogy ne legyen túlságosan hosszú. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ξεκινάω... Köszönöm szépen a kérdéseket. Alessandro Szerkesz kérdésével kezdem. Nagyon jó a kapcsolatunk, hiszen már egy jó ideje eszmecserét folytatunk. Egy olyan kapcsolatról van szó, amely az aténi látogatását is jelzi. Gratulálni szeretnék a munkájához, az anyaggal kapcsolatban, ami a hatásokat illeti, Görögországra néz a pénzügyi kiegészítások hatásait. Itt egy olyan szövegről van szó, ami az ön személyiségét tükrözi. Ön egy nagyon érzékeny ember, igazán látja azt, hogy mik a problémák. Nagyon kemény tárgyalásokat kezdtünk. Görögország számos reformot fogadott el és egy további fejezetet várunk ebben a témában, ami a pénzügyi kiegészítést illeti, ami a görög kormányt, illetve a trojkát illeti, illetve a trojkával való együttműködést. Ez már megjelent az interneten, mindenki hozzáférhet, Sztorja lesz úr gazdasági miniszter irodáján keresztül, ami pedig a strukturális reformok felépítését illeti, amiket a kormány tovább szeretne vinni. Van egy olyan kérdés, amely még ide tartozik. A pénzügyi mutatók azt mutatták, hogy csökken a munkanélküliség, a fizetési mérleg pozitív lesz első alkalommal, és sikerül egy hatős recesszió után lassan kilábalnunk ebből. A válság hatásai nyomot hagytak, még pedig szociális nyomot, mély sebeket. A munkanélküliség Görögországban sajnálatos módon a legmagasabb Európában. A legrosszabb dolog ehhez kapcsolódóan, hogy a legmagasabb az ifjúsági munkanélküliség is Görögországban. Lehet, hogy Magyarország megelőzött bennünket az elmúlt időszakban, de sajnos a szegénységgel kapcsolatban is vannak problémák, a bércsökkenések kapcsán, és ez mind-mind a valóság részét képezik. A görög soros elnökség megpróbálja a rendszert a saját módán, módján is kialakítani, a szociális rendszerekben megpróbáljuk fejleszteni, javítani a dolgokat, Éppen ezért szeretnék egy olyan kérdésre kitérni, amelyet Papikus úr tett fel, a fekete munka, nem bejelentett munka. Én említettem azt, hogy a be nem jelentett munka az egyik fő prioritása számunkra. Illetve legalábbis ugyanolyan szintű prioritás, mint más prioritások, mint például a az állami foglalkoztatási szolgálatok, például a munkavállalók kiküldetése igen magas a be nem jelentett a Görögországban. Innovatív eszközöket fogadtunk el, amelyeket meg tudok önöknek mutatni. Ezek innovatívak, és más országok is elolvas, e, illetve más országok is átvetik ezeket. Nagyon fontos, hogy egy e, gyógyítóbb jellegű megoldást találjunk. Létezik egy új eszköz, Ergánia neve, 100%-ban megbízható, és ez könnyítette az államfoglalkoztatási szolgálatokra nehezedő adminisztratív terheket, illetve a bürokratikus akadályokat a magáncégek számára is. Az Ergáni nagyon jó eszköz, még akkor is, hogy átmeneti jellegű foglalkoztatásról van szó, nap, heti két napban, vagy napi két órában a foglalkoztatási időszakot regisztrálják ugyanaz időben, amikor ez zajlik, és a vállalkozások is csak egy gombot kell, hogy megnyomjanak a vállalkozás székhelyén. Nem arról van szó, hogy valakit mondjuk a munkaminiszternél kellene bejelenteni. Munkaügyi miniszterként elmondhatom azt, hogy a görög gazdaságot én is ugye már tudom követni a legfrissebb hírekkel saját irodámból. Láthat, látom azt, hogy mely cégek eh, vesznek fel új munkatársakat, melyek bocsátanak el. Az, hogy ők eh, átmeneti munkát eh, végeznek, vagy állandó munkát, az is kiderül az összesítésből és óriási eredményeket, nagyon pozitív eredményeket sikerült elérni, nem csak a be nem jelentett munka visszaszorításában. Célzott ellenőrzéseket is tudunk végezni már. És pontosan tudjuk azt, hogy mi is történik a munkaerőpiacon, ismerjük az igényeket, Hamarosan elküldök majd egy kérőnek minden vállalkozásnak, hogy milyen munkaerőre van igényük. Tehát erről szeretnék egy felmérést készíteni, azért, hogy legyen egy eh, megbízható rendszerünk a munkapiaci igényekről. Az Ergáni eszköz a be nem jelentett munka ellen hivatott felvenni a küzdelmet. Tudjuk azt, hogy eh, eh, mik az igények a munkaerőpiacon az artemis együtt. Használjuk ezt az eszközt. Engem Görögországban annak a miniszternek hívnak, aki a legmagasabb büntetéseket eh, szabta ki a be nem jelentett munka esetében. Ez eddig 250 euró volt, és én ezt 10.500 euróra növeltem. Az Ergeninak köszönhetően a munkavállalók száma növekedett, és első alkalommal négy év csökkenés után növekszik a foglalkoztatás. kis úr kérdésére válaszolva. Az ön kérdése jogos. A scoreboard az egyik prioritásunk, a szociális mutatók nagyon fontosak Görögország számára. Görögországban nem létezett a minimálbér sajnálatos módon eddig, és megpróbáljuk meg a zöld könyv ajánlásait is megvalósítani. Annak érdekében, hogy a szociális mutatók ügyét kezeljük, támogatni fogjuk ezt a témát minden lehetséges módon. alors, nous en venons à notre deuxième tour. Akkor a második körre térünk át. Uh, Morán Sátyi asszony először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. És köszönjük szépen, hogy bemutatta az elnökség koncepcióját. Ehhez nagyon sok sikert szeretnék kívánni. Őri Csaba koordinátorunk és a néppárt nevében, aki most nem tud itt lenni, illetve állandó jelentéstevőként is, az Európai Szociális Alapnak vagyok a jelentéstevője. Szeretnénk feltenni önnek egy kérdést. Ön beszélt a fiatalok munkanélküliségéről, amely az önök országát különösen nagymértékben sújtja, különösen különös bizonyos térségekben bizonyos térségekben 70%-os ez a munkanélküliség, egész Európát érinti, és speciális rendelkezést hoztunk létre, amely a fiatal foglalkoztatására létrehozott kezdeményezést azért, hogy hatékonyabbak lehessünk. Melyek azok az intézkedések, amiket óhajtanak megvalósítani annak érdekében, hogy ezt a kezdeményezést ismerté tudják tenni, Annak érdekében, hogy ez egy hatékony intézkedés lehessen, hiszen a front loading egy nagyon fontos téma, és fontos, hogy ezt a cselekvést folytathassuk. A második kérdés, amit fel szerettem volna tenni, a kiküldött munkavállalókra vonatkozik. Ön beszélt eh, a be nem jelentett munka elleni küzdelemről is beszélt, a szociális dömpingről. Nagyon fontos, hogy ennek az irány, irányának a megvalósulása sikeres legyen, a kiküldetési irányelv, és ez rendkívül fontos egy olyan pillanatban, amikor az európai parlamenti választási kampányt elkezdjük, hiszen a jelenlegi helyzet az euroszeptikusok malmára hajtja a vizet, és ezt természetesen el szeretnénk kerülni. Meg szeretném önt kérdezni arról, hogy önnek milyen tervei vannak annak érdekében, hogy sikerüljön előrelépni ebben az irányában, hiszen ebben a szakbizottságban azért végeztünk munkát, hogy ez a cél megvalósulhasson, azért, hogy ezt az irányelvet a plenison el tudjuk fogadni, mégpedig az európai parlamenti választások előtt. És a harmadik pond Barátunk és kollégánk, kollégánk Rudi Kratza jelentésére vonatkozik. Az Európai Parlament világos véleményt fogadott el az elfoglalás intrányval szóló szavazáson a plenárison megerősítette erős eltökéltségét, a kiegyenlített részletet, illetve a nők és férfiak egyensúlyát, illetően a nagyvállalatok vezetői pozícióival. Az Európai Parlament elképzelése és realista, kiegyenlített jó alapot szolgáltat a további munkához annak érdekében, hogy a jogalkotási folyamat még az önök soros elnöksége alatt lezárulhasson. Rudik Kratta az Európai Parlament jogalkotási jelentésének társjelentéstevője megerősítette azt, hogy ön is támogatja ezt a javaslatot. Meg szeretném kérdezni, hogy milyen eh, kezdeményezéseket szeretne tenni az elnökség annak érdekében, hogy promotálja eh, ezt az irányelvet, előmozdítsa. Én bízok az görög elnökség sikerében, hiszen ez egy nagyon jó jelzés lenne Európa számára, a görögök számára, és egy nagyon jó jelzés az összes európai polgár számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Turszász úr először. Köszönöm szépen! Az interparlamentáris találkozóra most az elmúlt három napban került sor, ahol is nemzeti parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és ami a politikai döntéseket illeti, a, brit, a görög kommunista párt nevében azt lehet mondani, hogy 2020-as stratégia keretében erőfeszítések történnek majd a monopóliumok megakadályozására és a munkaerő visszaszorítására. A bizottság tegnap bejelentett néhány számadatot, amelyeket a 2014-es felmérés felmérésben az európai szemeszter folyamat részeként fognak felhasználni. Nagyobb munkanélküliség, nagyobb személy, szegénységre lehet számítani az EU egészében. 26 millió munkanélküli van, 120, ezre, 120 millióan a, élnek a szegénységi küszöb alatt. A fiatalok körében óriási a munkanélküliség. A be nem jelentett munkavállalás is egy komoly jelenség. A felmérés szerint, és ezt tegnap is megerősítették, a be nem jelentett munkavállalás még mindig elfogadhatatlan szintet képvisel. Több millió munkavállaló semmiféle biztosítással, szerződéssel nem rendelkezik, és ez igen fájdalmas következményekkel van a családjukra nézve. Két fontos eszköz áll rendelkezésre, és kerül felhasználásra annak érdekében, hogy a munkavállalók érdekeit csorbítsák a munkadók a munkaerő költségét az egységi munkaidőhöz kötik, és ezt viszonyítják a versenytársakhoz képest. Természetesen Európa számára ezek a versenytársak Kína, India és Brazília. A az Európai Parlament által nemrégiben elfogadott állásfoglalás és a társadalombiztosítási rendszerekről szóló fehér könyv 2011-13-ban radikális változásokat hozott. Mindannyian tudjuk, hogy a munkaerő költsége az elmúlt három évben Görögországban csökkent. 25 százalékkal csökkentek a bérek és jövedelmek, illetve 28 százalékkal. A kérdésem a következő a miniszter úrhoz. A K újságban a következő szerepel. 2012 végéig illetve 2016-ban további csökkenés vál, várható a társadalombiztosításban, a társadalmi ellátásban, és körülbelül 30 ezer munkahely fog megszűnni. A kérdésem a következő. Ezek a csökkenések, ezek a megszorítások a társadalombiztosítási kedvezményekben milliós kieséseket jelentenek, ha a hozzájárulásokat csökkentik, akkor a kiesést hogyan kívánják pótolni? Igen, mindjárt a végére érek. Elnök, lejárt a főszállási ideje, Frederic Darden nem beszélhet többet. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, miniszter úr, hogy eljött a szakbizottságunk elé. Köszönöm, hogy bemutatta a programot. A foglalkoztatási közszolgáltatás témájában én vagyok az előadó, és örömmel fogadtam azokat a prioritásokat, amelyeket elmondott munkanélküliség, és különösen a fiatalok munkanélküliség elleni harc, európai szinten a foglalkoztatási politika megerősítése, továbbá a foglalkoztatási közszolgáltatási hálózat fölállítását említette, bizottsági javaslat alapján személyes megjegyzésem lenne, és elmondanám, hogy azért a szakbizottság valószínűleg teljes mértékben támogatni fog, hogy a hálózatra szükség van a foglalkoztatás érdekében, európai szakpolitikák megvalósításához. Aztán a szociális kirekesztettség elleni harc, ez is fontos téma volt a tárgyalások során. Jó gyakorlatok cseréjének a szükséglete, nyomonkövetés szükségessége, minőségi indikátorok alkalmazása. Nagyon fontos, hogy minden tagállam üljön az asztalhoz, a hálózat keretében, és csak akkor tudunk hozzáadott értéket biztosítani a foglalkoztatási közszolgáltatási hálózat csak akkor jelent hozzáadott értéket. Hogyha fakultatív lenne ez, fakultatív lenne, hát önök valóban bizonyították a kreativitásukat, mert a fakultatív ajánlással szemben sikerült egy megoldást javasolniuk és szeretném megragadni az alkalmat, hogy ezzel kapcsolatban azért megkérdezem a véleményét. Második téma, ez egy független kérdés. a fekete munka, szabályellenes foglalkoztatás, általában a szociális csalás elleni harc, és akkor végül is adócsalásról is beszélhetünk, de persze itt az uniós kompetenciák is már kockán forognak. Itt jó gyakorlatok cseréje szükséges, csere, de nem szabad a célt eltévesztenünk. A harc a szociális csalás ellen lehetővé kell, hogy tegye, hogy a vállalkozási strukturális csalások ellen harcoljunk, hiszen a dolgozók ennek az áldozatai. Esetleg szükséges plusz jogalkotási eszköz is ehhez. Ezzel kapcsolatban is szeretném meghallgatni a véleményét. Előre is köszönöm. Miniszter úr, akkor erre a három kérdésre kérem válaszoljon, utána még két kérdés lesz meg az enyém. Köszönöm. Köszönöm. Morán Sácsi asszony. A bevezetőmben, amikor a prioritásokat ismertettem, említettem, hogy a munkavállalók kiküldésének, vagy a kiküldött munkavállalónak kérdése az egyik fontos prioritásunk, és az EBSCO is e mellett kiállt a legutóbbi ülésén. A görög elnökség ütemterve meglehetősen szoros, Nyolc dialogusra került sor, február 18-án lesz az első, és a decemberi találkozó is arra utal, hogy komoly politikai szándék van erre vonatkozóan és ezt eh, nem szabad eh, elveszegetnünk. Minden eh, lehetséges kezdeményezést meg kell tennünk, hogy február 18-áig megállapodás szülessen, hiszen az európai polgárok is ezt várják. Még egyszer megismétlem, hogy tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen sokan különböző módon vélekednek erről, ugyanakkor viszont Európa ereje abban rejlik, hogy a legkülönbözőbb véleményeket ötvözzük. Tehát mi optimisták vagyunk, és remélem, hogy sikerül ezt elérnünk. Ami pedig a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos kezdeményezést illeti, a válság szó itt gyakorlatilag munkanélküliséget, különösen a fiatalok körében uralkodó munkanélküliséget jelenti. A kezdeményezés arra irányul, hogy a munkahelyteremtést a fiatalok számára fellendítsük és az iket nemzeti programokra fogjuk építeni, amelyeket a múlt év, év végéig kellett elfogadni. A júniusi EBSCO tanács előtt egy nagyon fontos kongresszusra kerül sor április 8-án, amit az elnökség, a soros elnökség és a bizottság közösen szervez majd, a görög miniszterelnök fogja ezt elnökön, és ő is a fiatalok munkanélküliségéről fog majd szólni. Darden úr, a közszolgálati foglalkoztatással kapcsolatos indikátorokra vonatkozóan már közel állunk a megállapodással a bizottság, megállapodáshoz a bizottsággal és a parlamenttel. Mi hiszünk ennek a hálózatnak a hozzáadott értékében, és különböző nyilatkozatok születtek már, hogy ezeket az indikátorokat széles körben alkalmazzuk. Bízunk benne, hogy itt megállapodás, kompromisszum születik, és lehetőleg minél előbb. Tuszász úr. Görögország komoly erőfeszítéseket tesz, mint ahogy önök is tudják. Óriási reformokat hajtunk végre, igyekszünk a munkanélküliség problémáját megoldani, de pusztán törvények és jogszabályok révén nem lehet megoldani a munkanélküliséget. Ez csak fejlesztéssel lehetséges. Fontos, hogy minél több beruházást vonzunk Görögországba, és csak így tudjuk megoldani a görög gazdaság gyenge, gyengeségét. Sajnos Európában nálunk a legnagyobb a be nem jelentett munkavállalás aránya, a fekete foglalkoztatása úgy tetszik, 1,1%-kal csökkentek a nem bérjellegű költségek, és a foglalkoztatással kapcsolatos nem bérjellegű kiadásokat 5%-kal szeretnénk most csökkenteni, ami komoly beruházásokat igényel, és ezt teszi jelenleg a görög kormány. Ez logikus, hiszen a másik lehetőség, hogy mindenkinek állást adunk. Természetesen ez nagyon jó lenne, de miből lehet ezt finanszírozni? Nem potyog a pénz az égből, égből vagy nem lehet gomnyomásra mindenkinek állást, munkahelyet biztosítani. Úgyhogy ez egyetlen egy módja a munkahelyteremtésnek a fejlesztés. És ezért a görög kormány határozott lépéseket tesz ennek érdekében. Nem kellett, hogy válaszoljon önnek. Szari eszája és Roberto képviselők, Szája képviselő. Thank you, Madam Chair. And thank you. Just let me tell you, I believe you have other opportunity also to have a follow back of this debate. Talán más is kíván uh, még szólni a vitához. Uh, nem túl hosszú az időnk, úgyhogy én jó lenne, hogyha ezt a kétoldalú vitát nem folytatnák. Igen, elnök asszony, én is egyetértek azzal, abban, hogy itt most a görög elnökség prioritásairól kell, hogy szó legyen, nem pedig a belső ügyekről. A miniszter úr bemutatta a prioritásaikat a soros elnökség során. Számos irányelv kapcsán igyekszünk a munkaerő szabad mozgásának kihívására választ adni, gondolok itt Európán belüli, illetve harmadik országok viszonylatában való mobilitásra. Satir asszony megkérdezte a kiküldött munkavállalókra vonatkozó ütemtervet, az itt CT irányelvvel kapcsolatosan nekem ugyanez lenne a kérdésem, ugyanis úgy tűnik, hogy ez valahol leragadt a háromoldalú megbeszélésekben. És a harmadik országból diáként, kutatóként, vagy munkavállalóként az EU-ba érkezők, vagy ösztöndíjas, illetve ösztöndíj nélküli gyakornokok kapcsán is nagyon fontos lenne, hogyha az irányelv előre lendülne az önök soros elnöksége alatt. Az ezzel kapcsolatos munka már karácsony előtt lezárult, és februárban kerül majd a plenáris elé. Ami a munkaerő szabad mozgását illeti, itt esetenként idegen és rasszista megnyilvánulásoknak is szemtanúi vagyunk. A választások előtt természetesen minket politikusokat is komoly felelősség terhel, de hogyan gondolja, hogy ezt a vitát valahogy kezelni lehessen, és tények alapján mindössze a munkaerő 3%-a dolgozik Európában külföldön. Köszönöm, Rabatú képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, a program bemutatása elején említette azt a kockázatot, ami az euroszkepticizmus és a populizmus fokozásával kapcsolatos. Én is úgy gondolom, hogy ez egy reális, valós kockázat, és nem csak a görögökre igaz ez. Ugye Görögországban van egy válság, de mégis reformokat vezettek be, és a görögöknél nagyon nagy elszegényedés következett be. Ez pontosan mutatja, hogy mit nem akarnak Európától az állampolgárok. Az új eszközökkel kapcsolatban ö, említette, hogy jobban kell ismerni a foglalkoztatási piacot. Milyen eszközöket fognak ehhez alkalmazni? Befektetési politika. Ezek középtelő célok, de vannak mai igények is. Véleménye szerint ma nem kellene, és ezt kérdezem meg, hogy támogatja -e ezt az elképzelést, nem kellene uniós szinten elkezdeni egy nemzetközi vagy világszintű gondolkodást. Az ENSZ szintén van egy Bachelet bizottság nevű bizottság, amely a szociális védelem nemzetközi szintjét dolgozza ki, és ennek a mérföldköveit próbálja lefektetni. Vannak déli, vannak szegény országok, de lehet, hogy ma európai szinten is szükségünk lenne arra, hogy dolgozunk a szociális védelem mérföldkövén, ami lehetővé teszi, hogy az összes állampolgár választ kapjon egészségügyi és nyugdíj szinten, olyan nyugdíjat tudnánk biztosítani, ami méltányos megélhetés biztosít, olyan megélhetési költségeket, vagy megélhetési szintet tudnánk így biztosítani a polgároknak. Támogatja ezt az elképzelést? Ezt szeretném tudni. Köszönöm. Köszönöm. Miniszter úr, én is szeretnék önhöz két kérdést intézni. Az első részben csatlakozik Abatú képviselő kérdéséhez, de kapcsolódik azokhoz a munkákhoz is, amelyeket itt végzünk az Európai Parlamentben. Nemzeti képviselőkkel együtt dolgozunk a hét elejétől kezdve. Az önök elnöksége alapján fölmerül a kérdés, hogy hogyan fogják azt a vitát majd követni, amivel az Európai Parlament sokat foglalkozott, az Európai Gazdasági és Monetárius Unió szociális dimenziója a téma több tanácsi következtetést olvastunk ezzel kapcsolatban, és úgy látjuk, hogy a tanács számára ez a téma nem élvez prioritást. A prioritás az a szerződés megkötése, illetve olyan soft trojka fölállítással, ami a valós témákat ölel fel, de ugye ezek a témák egymástól függenek, ezért a szociális kérdést nem szabad félre állítani. Szeretném megkérdezni, hogy a közfinanszírozásnál az egyensúlyokat hogyan akarják felállítani. Konkrétan az EBSCO tervei között ez a téma mikor fog napirendre kerülni. Az utolsó EBSCO, ahol képviseltem ezt a szakbizottságot, foglalkozott ezzel a kérdéssel. Persze van egy bizottsági javaslat, de ez részleges és csak az indikátorokkal foglalkozik. Az indikátorokkal kapcsolatban értem, hogy az önök elnöksége során ezen dolgozni fognak, hogy maguk hozzá szeretnének a demográfia témájához is valamit tenni. Az Európai Parlament és sok nemzeti parlamenti képviselő is hangsúlyozza, hogy vannak például az ellátáshoz való hozzáférés, a méltányos munka, a szegénység, gyerekszegénységre vonatkozó indikátorok is, és ezeket szeretnénk a szociális párbeszédbe bevenni. De hát az indikátorok kérdése az nem fed le mindent, és ráadásul a szociális dimenziót nem fedi le teljes mértékben a gazdaság és monetáris unió tekintetében. Nagyon jól tudja, hogy júliusban ebben a szakbizottságban volt, rendeztünk egy nagyon fontos meghallgatást arra vonatkozóan, hogy egy minimum munkanélküliségi segélyt európai szinten föl meg lehetne határozni. És egy automatikus stabilizátor bevezetése először az euróövezetben Tudjuk, hogy ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kell. Most nem tudom itt kifejteni ennek az összes indokát, de szeretném, ha reagálna arra, hogy nyitottak-e erre a gondolatra. Természetesen Európai Parlamentként ezek a témák aggályosak számunkra, hogyha önök csak korlátolt témákon fognak foglalkozni, hát akkor nem fogunk tudni megfelelően együtt dolgozni, mert mi más témákat tartunk fontosnak. Második kérdés, ugyanez a problémához kapcsolódik, csak kicsit más szemszögből az Európai tanási következtetésekben, de nem csak ott, hanem a mi általunk elkészített állásfoglalásokban is, és javaslatokban, amelyeket a bizottság tesz. Ugye volt egy októberi közlemény Blueprint, a szociális párbeszéd kérdése az mindig hangsúlyozottan szerepel. De ahogy kezelik ezt a kérdést, ezt én úgy nevezem, hogy nincs vita. Tehát kimondják ezt a szót, és akkor úgy gondolják, hogy ezzel el is intézték a témát. A szociális párbeszéd szociális párbeszéd ugye ma van a tanácsülés előtti három oldalú egyeztetés, nem tudom, hogy idén pontosan milyen napra fog ez esni, esetleg ezt pontosítani tudja, de hát az egész csak ilyen formális, és azok az országok, amelyek jól megvalósították a reformot, azok az országok, amelyek jól működnek, és ahol jól működik a szociális párbeszéd is. Sajnálatosnak tartjuk, hogy Görögország és a Trojka munkaszervezés, európai tanácsi témákkal foglalkozott, de igazából a kollektív szerződések, kollektív egyeztetések témáival nem foglalkoztak. Mi azt szeretnénk tudni, hogy hogyan lehetne újra föléleszteni, újra beindítani európai szinten a szociális párbeszédet. A szociális helyzetben hatalmas egyensúlytalanságot látunk, és ezzel ellen harcolni kell, ebbe be kell venni a szociális partnereket is. Tehát, hogy a lényegre térjek, az önök vitájához ez hozzájárulhat, és befolyásolhatja a következtetéseket is. Úgyhogy minden indok fennáll arra, hogy ezzel foglalkozzunk. De pillanatilag csak formális dolgokat látok ebben a témában. Miniszter úr megkapta az utolsó kérdés is, és akkor kérem, hogy az utolsó néhány kérdésre reagáljon, és mondja el a következtetését is a vita alapján. Köszönöm. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ξεκινήσω. Köszönöm szépen. Berez asszony kérdéseivel, illetve megjegyzéseivel kezdeném. Mindannyian tisztában vagyunk, hogy az európai pénzügyi helyzet miatt szükség van a pénzügyi észszerűsítésre, reformokra, kiigazításra, a reformokkal együtt bármely országról legyen is szó. Ezt az EBSCO-n is elmondtam. A pénzügyi kiigazítás azonban nem lehet öncél. Ezt össze kell kapcsolni a szociális kohézióval, fejlődéssel. Tehát a cél végül is a szociális kohézió és prosperitás. A polgárok boldogsága, az életszínvonal javítása, és ehhez képest a pénzügyi kigazítás csak eszköz. Ezek kiegyensúlyozottak, kell, hogy legyenek. Ez egy nagyon törékeny egyensúly, amire vigyáznunk kell, és erre kell közösen törekednünk. Ami pedig a szociális dimenziókat és indikátorokat illeti, Tudom, hogy sok minden nem nagy lépésekben halad előre, fokozatosan, apró lépésekben lehet csak haladni. Éppen ezért egy közös szociális dimenziót akarunk felvenni az eredménytáblán. Ez már egy komoly előrelépés. És gyakorlatilag ezen a héten is ezt mondtuk, hogy további szociális indikátorokra is szükség le, van szükség, például a demográfiai szempontokra, a népszámlálási adatokra és egyebekre. Tehát ezt senki nem vitatja, de az első lépés már meg történt, már regisztráltuk ezeket a szociális indikátorokat, ez üdvözlendő, és támogatni fogjuk. És rengeteg idő áll rendelkezésünkre nekünk, illetve majd a követőinknek, hogy ezt tovább vigyék tanácsról tanácsra, parlamentről parlamentre. Új javaslatok és elképzelések fogják majd ezt a folyamatot erősíteni. Tehát én optimista vagyok, hogy ez előre fog lendülni. Rátérve a szociális párbeszédre, ez nagyon fontos, és ez sem egy egységes intézmény, rendszer az egyes tagállamokban. A Görögország helyzetet vizsgálva a trojka megalapította, hogy a görög rendszer még nem érett meg erre, és mindent meg kell tennünk egész Európában is, hogy ezt a párbeszédet erősítsük. Ez nemzetközi szinten is megkezdődött, kezdeti szakaszában van, és már számos kérdést is felvetett, például az automatikus stabilizátorok kérdését. A az április 28-29-én Aténben tartandó formális EBSCO tanácsülésen is ez fog szerepelni a renden. A szociális párbeszéd keretében egy hónappal ezelőtt megállapodtak a munkavállalók és a munkaadók, hogy ágazati megállapodásokat kötnek. <clears throat> és ennek keretében növekedhetnek majd a bérek. A, egy további kérdés a minimális szociális standardokra vonatkozott az európai szemeszter keretében. Nagyon fontos, hogy a szociálpolitika és a foglalkoztatás politika szerves része legyen a 2020-as stratégiának. Szája asszony a tanács elnökségét ellátó Görögország e tekintetben mindent megtesz, hogy előre lépjünk ezen a területen. Későn érkezett Hübner asszony. Lezártam a hozzászólói listát, tehát nem kéne már, hogy megadjam neki a szót de uh, mégis meg fogom neki adni, mert van még egy kis időnk, és szerkesz képviselő is hozzá akart még szólni a vitához. Régner képviselő, és utána Alejandro szerkesz, utána pedig lezárjuk. Elnök asszony, köszönöm szépen. Az a kérdést, amit fel szeretnék tenni, a következő. Ezt eredetek az igazságügyi miniszterhez intéztem volna, ezért nem kértem szót korábban, hiszen itt a nők és férfiak közötti egyensúlyról van szó. A felügyelő tanácsokban, az Európai Parlamentben az a helyzet, hogy a jelentést a jogi bizottság és a nőjogi bizottság készítették, de ezt a szociális miniszterekkel, hogy eldöntsék. Nem volt lehetőségem arra, hogy választ kapjak erre a kérdésemre, mivel a parlamenti szakbizottságokban a kompetenciák máshogy néznek ki, mint a tanácsban. Éppen ezért kérdésem a következő. A görög soros elnökség hogyan szeretne témát kezelni, illetve milyen előrelépést várnak? Köszönöm. Elnézést, hogy ennyire felhúzom magam. Ön későn érkezett, és ezt a kérdést már írásban eljutottam a miniszterhez, de utolsó pillanatban e, jutunk el akkor egy újabb kérdéshez, nem így szoktunk dolgozni, elnézést, hogy ennyire ideges vagyok, de fontos, hogy koherensek legyünk, és már előzetesen feltette ön ezt a kérdést. Alejandro Szerkesz. Én valamit elfelejtettem, e, elnök asszony, elfelejtettem, a miniszter úrtól a következőt kérdezném. A parlamentben vannak plegykák, mi szerint tervezik a 2020-as stratégia átdolgozását, és ezt a kellemetlen képet úgymond kiveszik a képből a miniszter számára, ez pedig a szegénység növekedése Európában. Jó lenne, hogyha az elkövetkezendő hónapokban egy ilyen barbár eh, eset nem fordulhatna elő. Elnök, szerkesz képviselőhöz csatlakozván el szeretném mondani, hogy Európai Parlamentként nem közösen végeztük ezt, de a bizottság, elköszönő bizottság korrigálja a stratégiát, és majd a jövő parlament lesz az, amely a mandátum alapján, amelyet az új bizottságnak megad, kezdheti a munkát. Ez egy döntő kérdés számunkra. Tehát az Európai Unió demokratikus funkciójának megfelelően a parlament igenis egy nagyon hasznos szerv. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Reagálni szeretnék Régne asszony kérdésére, annak ellenére, hogy ő nem hallotta az én felvetésemet. Azt a szöveget fogom még egyszer felolvasni. Elmondtam azt, hogy a görög sorok elnökség egyik prioritása az esélyegyenlőség és a diszkrimináció elleni küzdelem. Ami ezt a kérdést illeti, a görög soros elnökség továbbra is vizsgálja az irányelv tervezetet, javaslatot irányelv tervezetre, ami az egyenlő bányá, bánásmódot illeti, függetlenül meggyőződéstől, vallási meggyőződéstől, szexuális orientálódástól, mozgásképtelentőségtől, stb. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha az esélyegyenlőségi irány elv foglalkozna a témával, ami a felügyeleti bizottságok, illetve ezek összetételét illeti. Kratszászonyjal ebben együttműködünk, tehát az igazgató tanács tagjainak összeállítását illetően, ami pedig Szerkesz úr kérdését illeti, a bizottság közzé tesz egy jelentést a 2020-as stratégiáról, és ebből nem fogjuk kihagyni a szegénység témáját sem. Köszönöm. Merci, monsieur le ministre. Au nom de l'ensemble... Köszönöm, miniszter úr. A szakbizottság tagjai nevében, mindezek nevében, akik a szülés végéig maga, maradtak. Köszönöm szépen a jelenlétét, köszönöm, hogy eljött. Sok sikert kívánok a elnökségükhöz, és ami a jogalkotási alapokat illeti, amiben sikerült előre lépni. Itt egy hajóban evezünk, és próbáljuk meg ezt úgymond lezárni. Lezárom az ülést, a következő különülésre február 3-án kerül majd sor Strasbourgban hétfőn 19 órakor.